arról értesített, hogy az illetékes magyar bíróság Molnár Csaba elleni eljárást megszüntette, miután visszavonták az ennek alapjául szolgáló feljelentést, ezzel lezártuk az említett eljárást. A PP